versuchen wir es noch einmal meine damen und herren! haben sie jetzt übersetzung? funktioniert nicht? okay. nos hát akkor megpróbáljuk újra. Tájékoztattak, hogy most viszont már működik a tolmácsolás. Még egyszer kérdezem, hogy akkor most hallják-e a tolmácsolást? Nagyszerű, illetve látják-e? Nagyszerű. Akkor kezdjük el a munkát. Május 9-én, kedves kollégák, május 9-e az Európa nap, hiszen Robert Schumann a híres Schumann nyilatkozatát ezen a napon tette meg, és ezzel alapozta meg a mai Európai Uniót. Tudomásom szerint még nem történt meg sohasem, hogy egy ilyen napon az Európai Parlament itt Strasbourgban a plenáris ülésen ülésezett volna. Éppen ezért szeretettel üdvözlöm önöket, minnyájukan, minnyájukat. Ezen az ünnepélyes megnyitó ülésen a Schumann napon. Ez egy olyan nap, amely az Európai Szén és Acélszövetség létrejöttéhez vezetett, és um, segített a technológiailag még mindig ugyan javításra szoruló Európai Unió létrejöttében. Mint hogy azonban a technológiai problémák megoldottak, ezért most a Strasburgi Városi Zenekar négy zenésze fog muzsikálni, parancsoljanak. thank you Köszönjük szépen! Hölgyeim és Uraim, a Strasburgi konzervatórium muzsikusainak köszönöm ezt a szép bevezetőt. Igen, tisztelt kollégák, képviselőtársaim! 1950. május 9-én Robert Schumann a következőt mondta. Ne saurait être sauvegardé sans des efforts szeretnénk megőrizni Európát azoktól a veszélyektől, amelyek fenyegetik. Európát nem lehet egyik napról a másikra felépíteni, sem pedig egyszerre, hanem konkrét lépésenként kell haladnunk, először a szolidaritásból kiindulva, a tényekből kiindulva. Mámom Európa viharos időket él meg. Mi több, azt mondhatjuk, hogy szakító próba előtt áll Európa. Most még inkább szükség van arra, hogy bátor polgárok álljanak ki az Európai Egyesülés gondolata mellett, hogy felélesszék polgártársaikban ezt a vágyat, és nagyon fontos, hogy ez megtörténjék. Néhány ilyen polgártársunkat szeretném idézni, akik a szolidaritás és a kölcsönös tisztelet fontosságáról és a béke fontosságáról beszélnek. Ezeket el kell mélyíteni. El kell mélyíteni, nem azt, ami megkülönböztet, ami elválaszt bennünket, hanem sokkal inkább abban kell mélyebbre hatolnunk, ami közös közöttünk. Hölgyeim és uraim, eljött az ideje annak, hogy harcoljunk ezért az Európáért. Nem szabad, hogy az Európai Egyesülés ellenfelei határozzák meg a tetteinket és a gondolatainkat. Messze tekintő, bátor hozzáállással tudjuk az Európai Unió ügyét szolgálni. Múlt hét pénteken lehetőségem volt arra, hogy a Vatikánban Ferenc pápa hallhassam, aki feltette a kérdést, mi történt Európával? Mi történt a humanizmus Európájával? Mi történt a demokrácia, szabadság és az emberi jogok bajnokával? Mi történt Európával? kérdezte a pápa. A filozófusok, a költők, a művészek hazájával, a zenészek hazájával, a tudósok, szűke pártériáriával. Mi történt a nemzetek és a népek Európájával, a nagy emberek Európájával, akikben volt elég bátárs, bátorság ahhoz, hogy akár az életüket is feláldozzák azért, hogy embertársaik, testvéreik és nővéreik méltóságát megőrizzék. A pápa azt mondta, Emlékezzetek Európa alapító atyáira, térjetek vissza a szellemükhöz. Hiszen ők készek voltak arra, hogy új alternatívákat, innovatív alternatívákat és utakat mutassanak fel egy olyan időszakban, egy olyan világban, amikor a nemzetek és az emberek megriadtak a háborúk terrorjától. A lényeg az, hogy nem csak egy elképzelésük, egy jövőképük volt, hanem elég bátrak voltak ahhoz, hogy egy új modellt építsenek ki, a béke, az együttműködés modelljét, és ezt állítsák szembe az erőszak és a pusztítás lehetőségével, amelyben korábban éltek, amelyben felnőttek. Hölgyeim és uraim, itt az ideje annak, hogy harcoljunk ezért az Európáért. Nem szabad, hogy Európa ellenfelei vezessenek bennünket, és nem szabad, hogy félrevezessenek bennünket. Bátorsággal és bizalommal, valamint messze tekintő bölcsességgel, bölcsességgel kell szolgálnunk az Európai Uniót, és kell előbbre vinnünk azt. 2014. november 26-án egy nagyszerű ember, dr. Denis Mukwege itt a tisztelt házban a következőt mondta. In einer Welt der Umkehrung der tehát ezt mondta, egy olyan világban, ahol az erőszak banálissá és mindennapossá válik, és olyan formákat ölt magára, amelyet nem is tudtunk volna elképzelni. Nos, egy ilyen világban a feladatunk az, hogy ellent mondjunk az erőszaknak. Denis Mukwege itt beszédében azt mondtam, az, az emberi jogok nem csak az emberi jogok adják az Európai Unió alapvető értékeit, az Európai Uniónak nem csak értékei, alapértékei, az emberi jogok, hanem egy olyan tárgykör is, amelyek meg kell, hogy határozzák az Európai Unió külpolitikáját. Az emberi jogok a politika eszköze tehát, amelyel a világ más részén a demokrácia és a jogállamiság érvényesülését lehet elősegíteni, amelyel mi vihetjük el ezeket az értékeket a világ más területeire, így Denis Mukwege. Arról is beszélt ez a nagyszerű orvos, akit a tisztelt háza Szaharov díjjal tüntetett ki, tehát azt mondtam, hogy az Európai Unió számára a remény. A remény arra, hogy az emberi méltóságot és az emberi jogokat a saját hazámban is ö, valóra válthassuk, és ezek sokkal fontosabbak, mint a gazdasági gondok, vagy a gazdasági érdekek. 2016. február 3-án pedig Buhári nigériai elnök azt mondtam nekünk itt szintén, a tipo problémátok a gazdagság elosztásában áll. A mi problémánk a szegénység, a járványok és a technikai alulfejlettség. Miért feledkezünk erről el mindig oly gyorsan? hiszen mindaz, amit az, az említett emberek a népükért vagy a páciensükért tesznek, magától értetődően teszik. És úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy harcoljunk a közös Európánkért. Nem szabad, hogy megfélemlítsenek európai ellenfelei. Bátorsággal, bizalommal és messze tekintő bölcsességgel kell tehát szolgálnunk az Európai Unió ügyét. A portugál elnök Április 12-én a következőt mondtam. Én egy olyan generáció tagja vagyok, amely számára Európa és az európai integráció egy álom volt. A szociális igazságoság, a demokrácia és az emberi jogok érvényesülése az az Európa, melyről én álmodom, az az Európa, mely oly sokszor diadalmaskodott a totalitarizmus és a barbárság fölött meg fogja haladni a terrorizmus és a vallási fanatizmus veszélyeit. Ez az ember az európai integráció ismert és jelentős képviselője, Őt az első választási fordulóban elsőprő többséggel választották meg államelnöknek Portugáliában. Ez is egy jel jelzés annak, hogy a demokrácia nem azt jelenti, hogy Európa ellen vagyunk, hanem sokkal inkább Európa mellett vagyunk, és ezzel igenis választásokat lehet nyerni. Bátorsággal és messzetekintő bölcsességgel kell tehát az ilyen a közös európai ügyét szolgálnunk. Eljött ennek az ideje, hölgyeim és uraim, képviselőtársaim. Thomas Ilves, az észt elnök február másodikán itt szólalt fel a plenáris ülésteremben. És azt mondtam, a migráció, az euró, a katonai agresszió veszélye, illetve a technológiai változás kihívásai tornyosulnak előttünk. Ugyanakkor ezekre a kihívásokra nem lehet nemzetállami megoldást találni, hiszen ha a nemzetállamokhoz térnénk vissza, egy második világháború előtti helyzetbe érkeznénk vissza, ahol mindenki rövidlátóan versengve egymással, egymás kárára politizált, és így mindenki bukásához vezettek, vezetett ez a politika. Azt jelenteni ez, hogy visszatérünk egy olyan korhoz, ahol a puszta erő oldalán volna a jog, már pedig ennek pusztító volt, tehát sokszor láttuk Európában. Olyan ország államelnöke mondta ezt, aki a kommunista diktatúrát le tudta rázni magáról az állampolgárok felkelésével. Ők az Európai Unióba léptek azért, hogy a stabilitást, jó létet a saját országuk számára is biztosítsák és részt vegyenek ebben. A nemzetállamiságba való visszazuhanás mondja ezen kis szabadságát nem olyan régen visszaszerzett ország elnöke, a második világháború előtti állapotba vezet bennünket vissza. Úgy gondolom, igaza van. Ezért, ezért tehát megéri az európai integrációért harcolni. A Schumann napon erre gondolni, gondolnunk, amikor Európára veszélyek fenekednek, hiszen az európai gondolatot nem mindenki támogatja de meg vagyok róla győződve, hogy az első, hogy az európai állampolgárok elsőprő többsége továbbra is az államok határokon átnyúló együttműködését tartja a legjobb megoldásnak. Egy olyan időszakban élünk, amikor a szolidaritás válságától szenvedünk. Amikor közös értékeink kerültek veszélybe, és épp egy ilyen időszakban az alapító atyák, illetve az általam említett politikusok kis kimagasló emberek szavaira kell gondolnunk, az Európai Uniót nem lehetett egy nap alatt felépíteni, de minden nap meg kell védenünk. Kedves kollégák, képviselőtársaim, eljött az ideje annak, hogy küzdjünk Európáért, harcoljunk Európáért, minden európai küzdjön Európáért, akik a transnacionális demokráciában a béke és az együttműködés legjobb modelljét és garanciáját látják. Itt az ideje annak, hogy most már ne hallgassanak ezek az emberek, hanem tegyenek hitvallást Európa mellett. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Az ülés, amely az április 27 28